káros hatás elleni védelméről szóló törvényről. Mindenek előtt uh, a szerzőknek adom át a szót Intfeld asszonynak kettő percre. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, amiről itt ma vitát folytatunk. Európai értékekről szól ez a vita. Ugye a szóbeli kérdésbe azt foglaltuk bele, és a közös állásfoglalási indítványunkba, hogy a gyermekvédelmi törvény, amely Litvániában elfogadásra került, legyen a mai eszmecselénk tárgya. Ugye a gyermekvédelem a tárgya ennek a törvénynek éppen fordítva ö, diszkriminációt szít. És úgy gondolom, hogy fiatalokat helyez, vagy hoz olyan helyzetbe, akiket védeni kíván, miközben sokkal inkább sérti a gyermekeket, illetve az ő jogaikat. Ezért intéztük ezt a kérdést az intézményekhez, és örülök, hogy a nyár során Baró biztos úrtól már kaptunk egy levelet, amelyben kifejezésre juttatja a bizottság aggájait ezzel a törvényel kapcsolatban, és biztosított bennünket afelől, hogy a bizottság oda fog figyelni arra, hogy a litván törvények az európai elvekkel, alapelvekkel és jogszabályokkal összhangban állnak. Ez azért nagyon fontos, mert a bizottságnak nem csak az a feladata, hogy a piacsal kapcsolatos jogszabályokkal kapcsolatban lépjen fel, illetve hogyha ezek ellen vétenek, hanem más területeken is. Az európai értékeket azt gondolom, hogy a litani, litvániai polgárok ugyanúgy magukénak éreznek, mint mi. Ami az állásfoglalási indítványt illeti, szeretném kérni a támogatásukat, különös tekintettel arra a módosítóra, amely a most létező diszkrimináció ellenességgel foglalkozó jogszabályra hivatkozik. Szeretném kérni a támogatásukat arra vonatkozóan is, amit az állásfoglalásban kérünk, hogy az alapjogi ügynökségtől kérjünk egy jogi véleményt erre a törvényre vonatkozóan. Végezetül pedig képviselőtársaim, szeretném elmondani, hogy amennyiben sikerül holnap elfogadnunk ezt az állásfoglalási indítványt, akkor mindannyiunk hangját hallat, hallatni tudjuk. Köszönöm szépen. Lunácsek asszony következik két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogyan az előttem szóló már elmondta, ennél a litván törvénynél, amelyet jóvá hagytak, egy olyan törvényről van szó, amelyben az európai jog, az európai értékek és az emberek szabadsága is csorbát szenvedhet. Éppen a, a fiatalok, a leszbikus vagy meleg vagy biszexuálisok jogai, azon joguk, hogy félelem nélkül élhessék az életüket. Miért van ez így? Ez a törvény állítólag érdemi információk birtokában sérülhetnek ezek a fiatalok. Ez azt jelenti, hogy ezek a fiatalok félelemben kell éljenek, talán depressziósak lesznek, és tudjuk jól, hogy éppen a fiatalok, akiknek más az orientációjuk, és nehezen is hozakodnak elő ezzel, nehezen vállalják fel ezt a másságukat, nagyon sok esetben öngyilkossághoz vezet. Ez egy olyan törvény, amely az európai értékek ellen hat, és ezért nagyon örülök, hogy Baró biztos úr már júliusban válaszolt a kérdésünkre egy levélben. Az Ilgára is reagált a levelében, és elemezni fogja a törvényt Ma azt a kérdést tenném fel, hogy mit szándékozik tenni, mit tett már, milyen lépéseket foganatosított ön is, illetve a tanács is. Tudjuk, hogy a korábbi litván elnök, illetve a korábbi biztosasszony, mostani elnök nem támogatják ezt a törvényt. A parlament, a litván parlament azonban kiáll mellette, és ezért nagyon örülök, hogy van egy javaslat, egy állásfoglalási indítványra vonatkozóan is, és bízom abban, hogy megtaláljuk a közös álláspontot, és fordulni tudunk az alapjogi ügynökséghez is egy véleményét, hiszen ezt az ügynökséget ezért állítottuk fel. Közös Európánkban azt gondolom, hogy egészen egyértelmű kellene, hogy legyen, hogy a másság nem fog eltűnni az iskolákból, a családokból, csak azért, mert van egy törvény, amely tiltja ezt illetve az erre vonó információknak a ö, továbbítását. A közös Európában pláne nem. Köszönöm szépen. Tavares képviselő kap szót két percre. Esta lei começa pretendendo ser um... Ez a jogszabály egy olyan jogszabály szeretne lenni, ami lehetővé tenni a gyerekeknek a védelmét, a ö, szexualitásról szóló információk a, tól és így tovább. Tehát például, hogyha van egy ö, mozi előadás, vagy egy olyan regény, egy ö, színdarab, ami a homoszexualitásról ö, dolgozik, akkor ezeket nem lehetne ö, nyilvánosan ö, közvetíteni. Tehát akkor 1500 eurós büntetéseket kellene ezekért fizetni. Ez, akkor meg kellene változtatni minden törvényt, vagy, vagy tehát azt akarjuk például, hogy homoszexuális ö, párok azok boldogan éljenek, vagy nem. De van egy dátum, ami egy kicsit engem meglepett ennek a ö, jogszabálynak az elfogadásával. 2009. július 14-én került elfogadásra. Ez az a nap, amikor első alkalommal ültünk össze ebben a ciklusban, és ez egyben a 220. évfordulója a Bastille elfoglalásának szabadságjogokat is védünk, és itten a szabadság elvei vannak terítéken. Már beszéltünk Litvániában arról, hogy például különböző homoszexuálisok felvonulását betiltanák. Hogyha 2009. július 11-én itt összeülésünk, nekünk igenis ezeket a szabadságjogokat védelmeznünk kell. Ezek a ö, jogok vannak veszélyben, tudjuk, hogy ez mit jelent és mi lehet ennek a vége. Ezért nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mit jelent a nyilvános információk ö, és ez a városban, a, szab, a színházakban. Vilnius a kulturális főváros lesz, de egyben Európai Kultúra Fővárosa, ez bizonyos felelősséget is jelent. Tehát az európai kultúrát kell közvetíteni. Nem megoldás az, hogy a félelmet közvetítsék. Hiba lenne, mert akkor rosszul választottuk ezt a, válasz, ezt a várost és az a minimum, hogy egy jogi véleményt kérünk erről az elképzelésről, és Cashman úr két percben. Man, büszke vagyok arra, hogy eh, ez a ház elutasítja ezt a javaslatot, hiszen az emberi jogi európai politikának főleg a hatos cikk mond ellent. Hiszen itt a diszkrimináció mentességről van szó. Ezen kívül a gyermekjogokról szóló ENSZ egyezményt is sérti. Ez a fiatal homoszexuális és leszbikusok jogait. A brit konzervatívok 1988-ban hasonló törvényt akartak bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a homofób erőknek ismét sikerül a cenzúrát bevezetni. A homofóbia tönkreteszi az emberek életét. Azokét, akik élnek homoszexuális életükkel. A Nemzetközi Homoszexuális és Leszbikus Szervezet, az Amnesty International is elutalja ezt. A fiatal homoszexuálisok, leszbikusok, tanárok nem kaphatnak könyveket, anyagot, filmeket, műalkotásokat, nem láthatnak ilyeneket, amelyeket homoszexuális vagy leszbikus művészek készítettek. Shakespeare, Oscar Wilde, Walt Whitman, Tennessee William, Tchaikovsky és a többiek zenéje, művei nem élvezhető. Martina Navratolivát, nem Navratilovát nem nézhetik a televízióban teniszezni. Miért? A fiataloknak oktatásra, képzésre, és nem elszigetelésre van szükségük. A világot úgy kell látniuk, amilyen, hogy mennyire összetett. Hogy egy emberi lény szeret egy másikat, az nem függ a szexualitástól. A szerelem nem ismeri a nemeket. A szerelem szerelem. És az, hogy a szexuálisan másként orientáltak eh, életébe bele akarnak eh, avatkozni, azt határozottan el kell utasítanunk. A civilizált társadalmakat nem az alapján ítélik meg, hogy hogyan bánnak a többséggel, hanem hogy hogyan bánnak a kisebbséggel. Reméljük, hogy az európai lakosság visszaküldi ezt a törvényjavaslatot oda, ahova való a múltba. Köszönöm, most pedig eh, szeretném Malmström miniszter asszonynak átadni szót. Köszönöm, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők. Szeretném aláhúzni azt, hogy eh, a diszkriminációmentesség, eh, a nemi identitás megélése és a szólásszabadság a demokratikus társadalmunk része. Az Európai Unió alapelveihez tartozik ez tisztelnünk kell ezeket az értékeket, és pedig kivétel nélkül nem kérhetjük számon az emberi jogok betartását más országoktól, amennyiben mi az Európai Unióban nem tartjuk be azokat. Az alapjogokhoz tartozik a szólásszabadság és a diszkrimináció mentessége. Az Európai Unióról szóló szerződés hatodik cikke rendelkezik erről. Ezen kívül a 10-es és 14-es cikk az Európai Emberi Jogi Konvencióban szól ugyan erről. Ezen kívül az alapjogok kartájában szerepelnek ezek. A közösségi jogalkodás is védelmet ad. A 2008-as irányelv például megtiltja a vallás, meggyőződés, kor, nem, illetve a szexuális orientáció alapján történő diszkriminációt. Ezt a védelmet további területekre is szeretnénk kiterjeszteni. A tanács pillanatnyilag tárgyal erről, és a parlament pozitív jelzéseket adott, és reméljük, hogy nem sokára elfogadhatjuk ennek a, a védett körnek a kiterjesztését. Nemzeti szinten a tagállamok, tagállamok nemzeti jogszabályokat fogadhatnak el, azonban ennek az az előfeltétele, hogy a nemzeti jogalkotás teljes mértékben az európai közösség primer és szekunder jogán alapul. És nem lehet olyan nemzeti törvény, amely ellentmond az európai törvényeknek. A júliusban a litván parlament által elfogadott törvény és a gazdasági és büntetőjogi konzekvenciákról tárgyal a parlament, ez pedig nyugtalanítja a svéd elnökséget. A mi szempontukból úgy tűnik, hogy ez a törvény alapvető szabadságjogokat sért, mint a véleménynyilvánítás szabad joga és a szexuális orientáció megválasztása. Tárgyalunk a litván kormányjal. Ami a jogi kérdésekre vonatkozik, amelyekről a képviselők is szólnak. Nagyon fontos az, hogy a tanács hangsúlyozza, hogy nincsen formális szerepe. Ez nem tanácsi ügy. Az Európai Unióról szóló szerződés és egy nemzeti jogszabály közötti ellentmondás nem a tanács kérdése, nem a tanács dolga. Ez természetesen eh, azt jelenti, hogy eh, az Európai Unió jogalkotását eh, alkalmazni kell és ellenőrizni kell az EU részéről. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió elsődleges jogát mindenhol betartsák. Éppen ezért megfelelő intézkedéseket eh, is foganatosítani kell, amennyiben egy tagállam a primer jogot nem teljesíti. A Európai Közösségről szóló szerződés 13. cikke alapján aggódunk a diszkrimináció jelenléte miatt, hiszen itt tiltják a szexuális orientáció, a bőrszín, vallás, nem és a kor miatti diszkriminációt. Mindenképpen meg kell tárgyalnunk azt, hogy milyen intézkedéseket kell elfogadni. Ugyanígy a szerződés hetes pontja érdekében akkor tudunk intézkedéseket foganatosítani, amennyiben a tagállamok, illetve a bizottság egy ilyen jellegű kérésre fordul a tanács elnökségéhez. Biztosíthatom, hogy a szexuális mássággal élő emberek kérdése Svédországban is a napirenden van. Éppen ezért november 16-17-ére Stockholmban erről egy konferenciát is szervezünk. Nagyon komolyan vesszük ezt a kérdést hiszen az alapjogok és az emberi jogok tiszteletét elsődleges prioritásnak tartjuk. De mindenképpen először is a jogi kereteken belül kell foglalkozni a kérdéssel. Megpróbálok korrekt módon válaszolni a kérdésekre. Várom kérdéseiket, várom álláspontjaikat. És kíváncsi vagyok, hogy a bizottság képviselője mit mond. Köszönöm. Grazie, ministro. La parola al commissario Barro. Váró biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, és miniszter asszony nagyon jól felvázolta és ismertette ennek a problémának a jogi hátterét. Szeretném elmondani, hogy a bizottság többszörös, több alkalommal is elmondta, hogy elítél minden homofób megnyilvánulást. Ez a jelenség, ez nyilvánvalóan sérti az emberi méltóságot. A bizottság ezt az álláspontot elismételte az Európai Parlament előtt is 2007. április 22-én a plenáris ülésen, ahol elfogadásra került a homofóbia, az európai homofóbiával kapcsolatos állásfoglalás közösségi hatáskörbe tartozóan az Európai Unió és a tagállamok is kötelesek az alapjogokat tiszteletben tartani. Ezek kötelező alapelvei a közösségi jognak. A litván törvénytervezet a kiskorúak védelméről és a nyilvános információk rossz hatásáról nagy mértékben közösségi kompetenciába tartozik, ugyanis a tartalma az irányelvek megvalósításával is kapcsolatos, az autovizuális eszközök és az elektronikus kereskedelmet is érinti. A bizottság tájékoztatta a litván hatóságokat még a törvénytervezet elfogadása előtt, és jeleztük, hogy ez a törvény mindenképpen súlyos problémákat vet fel a kompatibilitását tekintve a közösségi joganyaggal. Ennek a figyelmeztetésnek ellenére úgy tűnik, hogy a tör a július 14-én elfogadott törvény nem oszlatja el azokat az aggodalmakat, amelyeket korábban kifejtett a bizottság. Ebben a kontextusban is a bizottság nem tehet mást, mint hogy fenntartásait, méghozzá komoly fenntartásait fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire kompatibilis a vélemény nyilvánítás szabadságával, a diszkriminációmentességgel és a gyermekek jogaival. Ideértve azt is, hogy a gyerekeknek joguk van, hogy hozzájussanak fejlődésükhöz szükséges információkhoz. A bizottság ennek megfelelően meg fog hozni minden helyén való intézkedést annak érdekében, hogy a közösségi jog tiszteletben tartásra kerüljön, beleértve az alapjogokat is. Azon információk alapján, amivel rendelkezik a bizottság, egy munkacsoportot hoztak létre Litvániában, Kriposzkaite elnökasszony kezdeményezésére oly módon, hogy kiegészítő módosításokat eszközöljenek a törvényen. Ezek a módosításokat október végén fogják előterjeszteni. A bizottság természetesen meg fogja várni ennek a bizottságnak a munkáját, illetve hogy milyen ö, módosítások ö, születnek, és ezt követően tud majd végleges állást foglalni a törvényről. És ö, csak ö, igazat tudok adni miniszterasszonynak, Malmström asszonynak, a, és rámutatott arra, hogy a bizottságnak a feladata, hogy odafigyeljen erre a törvényre, és adott esetben szankcionálja vagy javaslatot tegyen, az Európai Unió szabályainak megfelelően. Ezek azok az információk, amelyeket megkívántam osztani önökkel, és ö, szerettem volna megmutatni, hogy egyértelmű az álláspontunk. Köszönjük szépen, biztos úr! Most pedig a frakcióktól következnek a felszólalók, elsőként Landsbergis képviselő két percre. Thank you, Mrs. President. Köszönöm szépen a szót. Tacára annak, hogy még nem lépett hatályba ez a törvény, itt csak egy sor szerepel a témával kapcsolatban. A kiskorúkat érő káros hatások a homoszexualitásra biztató nyilvános információkra vonatkozik. Az indítvány, amelyről beszélünk, gyakorlatilag nyitott kapukat dönget a parlament szándékára koncentrálunk, és a citált szöveg tulajdonképpen a kiskorúak ö, homoszexualitásával kapcsolatban ugye nem a homoszexualitásra helyezi a hangsúlyt, hanem az arra biztató magatartásra, illetve a kiskorúak az a két fogalom, amit ki kell itt emelnünk. Tehát az arra való biztatás tulajdonképpen egy olyan cselekvény, amely a szükséges információn jóval túlmutat. Úgy kell, gond, úgy kell gondolnom, hogy e, tulajdonképpen egy toleranciára mutató záradékot is kellene, hogy tartalmazzon ez a jogszabály, hogy nyitottságot sugaljon. Amennyiben itt a fiatal korúaknak a prostitúcióra való biztatásáról volna szó, akkor ez nyilván nem elfogadható. És ezt büntetni is kellene. Sokan vagyunk szülők, illetve nagyszülők, úgyhogy hallgassanak a szívükre, mindazokat a kihívásokat, amelyekkel szembesülünk ma, valóban mindenki számára hozzáférhetővé akarjuk tenni. Ezek a speciális, hát tulajdonképpen biztató jellegű promóciós információk olyan csatornákon jönnek, amelyek nem ellenőrizhetők, és a gyermekek jogai közé tartozik az is, hogy ne éljenek vissza a mentális felkészültségükkel érettségre is szükség van nyilván ahhoz, hogy eldöntsük, hogy az információ tartalmát hogyan ítéljük meg. A gyermekek jogai lényegesek, de ebben a pillanatban másról beszélünk. Grazie eh, per un minuto. Köszönöm szépen, most pedig Moraes képviselő következik mr president uh, mr landsbergis has given a deeply Landsbergis úr egy uh, nagy mértékben me nem meggyőző értelmezését adta ennek a törvénynek. A bizottság elmondta, hogy milyen aggodalom, aggodalom tölti el, és szerintem az a helyes alapvető elvek vannak Európában. Az én saját tagállamomban is, hogy Kasmen úr elmondta, 1988-ban volt egy ilyen törvényünk, ez már történelem, és ennek is a történelem sorába kell kerülnie. Az Európai Uniónak az egyik nagy erőssége az abban rejlik, hogy védi az alap szabadságjogokat, a szülők jogait, és egy tagállam került most Rivalda fénybe. Ennek a de ez azért fontos, mert a mi közös értékeinkkel kell ellemeznünk ezt a törvényt, mert ez mi aggodalommal tört el bennünket. A szakértők elvégzik a munkájukat, és a bizottság azt mondja, hogy probléma van a jelenlegi törvényel az Európai Unióban. Védelmezzük azt, amit már elértünk, és a ö, szocialista párttal, testvérpártunkkal együtt elítéljük ezt a törvényt. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönjük szépen. Most pedig Donszkis képviselő kap szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A gyermekvédelmi litván törvény az emberjogi aktivistákat is meglepe, meglepte, és hagyj hívjam fel a figyelmet arra a tényre, hogy a korábbi elnök kétszer is visszavonta ezt a törvényt. Sokan kritizálták, többek között Gribauskajte jelenlegi elnökasszony is, a médiában, a különböző civil szervezetek, illetve egyéb szervezetek is kiemelték a homofób mi voltát, és annak is, hogy mivel jár ez együtt például a cenzúra és az öncenzúra. Semmi köze nincsenek a törvénynek ahhoz, hogy gyerekeket védje, sokkal inkább a homoszexuálisok elleni kirohanásnak értelmezhető, és a homoszexualitást úgy az, azzal azonosítani, hogy valaki fizikai erőszakat alkalmaz, ez egyszerűen megengedhetetlen. Mégis úgy gondolom, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy a 21. század elején elfogadásra kerüljön egy ilyen törvény. Nagyon szerencsétlen lépésnek tartom ezt a törvényt és a törvényel kapcsolatos jelenlegi procedúrát. A BTK vonatkozó szabályai és közviselői törvénykönyvekben szereplő cikkek is kilátásba helyeznek különböző büntetéseket, legyen az közmunka vagy pénzbírság, akit úgymond rajta kapnak azon, hogy munkája során homofób kijelentéseket tesz. Azt gondolom, hogy ez nem megengedhető, fel kell ellene lépnünk. Nem utolsó sorban azt kell mondanom, hogy egyszerűen szégyen ez a törvény, de trivializálhatja is a, a jelenlegi helyzetet, ezért kérem azt, hogy orvosoljuk ezt. Grazie la parola. Köszönöm szépen. Most pedig Romeva Irueda képviselők abszolút egy percre. Estimadas kollégás, estamos ante Köszönöm szépen, kedves kollégák! Egy nagyon fontos időszakába jutottunk az európai építkezésnek. Nem régen még az ilyen típusú vitánra sor sem került volna, mert egyetlen egy parlament sem gondolta volna úgy, hogy egy ilyen törvényt elfogadhat tehát itt nem belső litván kérdésről van szó, hanem oda vezet el bennünket, hogy olyan témáról van szó, ami Európa szava hihetőségét kérdőjelezi meg. Az egész Európai Unió nem hallgathat akkor, hogyha egy tagállamban olyan törvényeket fogadnak el, amelyik büntetésni rendel egy olyan általános jogot, hogy valaki eldöntse, hogy kivel kíván kortól, nemtől függetlenül érzelmi vagy szexuális kapcsolatot tartani teljesen normális, hogy a homoszexualitás, a biszexualitás, a transzexualitás ismerete teszi lehetővé, hogy egy fiatal eldönthesse, hogy az ő szexualitása tulajdonképpen hová tartozik. Mi azt kérjük, hogy azt garantálják, hogy ne büntessék ezt a, ezt a magatartásformát, és normalizálják ezt is. Tehát nem szabad, és nem szabad kriminalizálni, hanem normalizálni kell a helyzetet. Simanski úr, egy perc. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A litvány törvény, amely a gyermekek védelmét szolgálná, abból fakad, hogy az emocionális és pszichológiai fejlődést torzulását megelőzzék, mert hát valljuk be, ezek egyre inkább jelen vannak a gyerekek életében. És az előző törvények azt a meggyőződést is tükrözték, amelyet a szülők is osztott, osztottak. És azt kell mondanom, hogy ezeket tiszteletben is kell tartani, de nem is ez a legfontosabb téma. Ez a törvény egyetlen paragrafusában sem vét az európai jog ellen, nem is érinti azt. A kérdések, amelyek itt felmerülnek, a nemzeti joggal kapcsolatosak, és az Európai Uniónak semmiféle ö, joghatósága nincs ilyen témában. Ez az oka annak, hogy mi ellenezzük azt, hogy ez a téma európai szinten kerüljön megtárgyalásra. Ezért soha nem lehetünk egyetértésben azzal, hogy bármiféle ideológia igazolja, hogy az európai jogon ö, túllépjünk. Ezért nem is tudjuk ezeket az indítványokat támogatni. La parola. Köszönöm. Most pedig uh, Svensson asszonynak adom át a szót egy percre. Köszönöm. Elnök asszony, itt nem ideológiáról van szó. Itt arról van szó, hogy minden egyes embernek ugyan annyi értéke van. Köszönöm a hallott egyértelmű véleményeket. És köszönöm, hogy a parlament és a bizottság a tanácssal együtt ugyanazért fáradozik. Arról beszélünk, hogy az Európai Unió országaiban tiszteletben tartsák az alapvető emberi jogokat. Ez pedig az összes tagállamra is vonatkozik. Gyakorlatban ez a törvényjavaslat azt tartalmazzi, hogy a homóbi és transzexuálisokról szóló információk a fiatalkorok számára tilosak. Tehát tilos az, hogy fellépjünk minden emberre egyen értékűsége mellett a törvényjavaslat támadja az emberi jogokat, és felsorolhatnám, hogy milyen sok emberi jog ellen véd, de remélem, hogy a parlament a lehető legnagyobb egységet mutatja majd, hogyha szavazunk erről az állásfoglalásról. Köszönöm. Köszönöm. Most átadom a többi felszólalónak a szót, és megkérek mindenkit, hogy vegye figyelembe az időt. Most pedig két percben Mathieu képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindenek előtt szeretnék emlékeztetni arra, hogy mennyire fontos az Európai Unió számára, a parlament és valamennyi kollega számára, mindenfajta diszkrimináció ellen való fellépés, is különösen azon diszkrimináció ellen, aminek az alapja a szexuális orientáció. Egy litván törvénytervezetről beszélünk ma, olyan törvénytervezetről, ami problémát jelent, olyannyira, hogy Krebovszkai asszony maga foglalkozott vele, és vétót emelt, sőt, egy munkacsoportot is létrehozott, amely módosító indítványokat fog tenni. Én megbízom benne, és remélem, hogy ez a probléma meg fog oldódni, és a, tagállam, az érintett tagállam megoldást fog találni erre a nagyon súlyos problémára, ami a szexuális beállítottságot nem tartja tiszteletbe egyes frakciók javasoltak egy állásfoglalást, és sikerült egy állásfoglalást megfogalmaznunk, és remélem, hogy ez a közös állásfoglalás holnap megszavazásra kerül, és ez a probléma meg fog oldódni. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy a gyerekeknek az intellektuális és mentális egészségét védjük, de ugyanakkor szeretném említeni, hogy a szexuális diszkrimináció elleni küzdelem nagyon fontos, hosszú évekig dolgoztunk ezen, van egy ügynökségünk az alap alapjogok védelmére és ezért megküzdöttünk, tehát szó sem lehet arról, hogy ezzel a tevékenységgel ma felhagyjunk, illetve mindent kidobjunk az ablakon. Tehát kérem, hogy ezt a közös állásfoglalást szavazzák majd meg, és köszönöm mindazon kollégáknak, akik részt vettek ebben a tárgyalásban. Nagy öröm, hogy végül is ezt a közös állásfoglalást sikerült létrehoznunk, és remélem, hogy holnap elfogadásra kerül a plenárison. Köszönöm egy percre Blink Blinkevics Jute képviselő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, gratulálok az Európai Parlamentnek, hogy eh, kezdeményezte azt, hogy eh, egy eh, olyan törvénye foglalkozzon, amely az én országomban megtiltja az információ átadást a fiatal korúaknak, a kiskorúaknak, a homoszexualitásról. A nemzetközi és az európai törvények, az NGO-k mind felhívják a figyelmünket arra, hogy eh, milyen hibái vannak a törvénynek. A gyermekek védelme nagyon nemes cél. Azonban eh, a különféle társadalmi csoportok, társadalomban meglévő jelenlétét nem lehet a gyermekek elől eltitkolni. Litvániában egy külön munkacsoport foglalkozik azzal, hogy egy új törvénytervezetet terjesszen a litván parlament elé. Remélem, hogy Litvániában megfelelő politikai akarat lesz, hogy megfelelő törvényt fogadjunk el. Hat évvel ezelőtt a litván szocialisták olyan törvényt fogadtak el, amely minden közvetlen és közvetlen diszkriminációt tilt. Származás, etnikai származás, vallás, bőrszín, és így tovább tekintetében. Az Európai, Parlamenti, Európai Parlament állásfoglalása olyan jogi dokumentum lenne, amely azt mutatja, hogy az emberek emberi jogát tiszteletben tartják. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Buskürt asszony kap egy percre szót. Geachte commissaris, minister en collega's. Net als u allen... Köszönöm szépen a szót, miniszterasszony, biztos úr, kedves kollégák. Hát sokkol engem az, hogy egy parlament nem csak javasol valamit ebben, ezzel kapcsolatban, hanem majd el is fog fogadni. Hát ez a törvény semmilyen formában nem elfogadható, hiszen a homoszexuálisoknak a jogait sérti egyrészt, de egész Európában, nem csak Litvániában ö, sérti a homoszexuális jogait. Tehát mindannyiunkra nézve szégyen. A gyerekeket úgy tűnik védenünk kell valami elől, és azt várom a svéd elnökségtől, hogy a litván parlamentnek teljesen egyértelműen elmondja, hogy itt az egyenlő bánásmód nem csak papíron kell, hogy érvényesüljön. Olyan jogokról van itt szó, amelyek elidegeníthetetlenek. A bizottság nem szabad, hogy megijedjen az sem, hogy az Európai Bírósághoz forduljon, mielőtt a törvény egyáltalán életbe lépne. Elnök, most a KCTR rendszeret érünk át, és ennek keretében Nikolasik kollega kap szót elsőként. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Litvániában olyan törvényt fogadtak el, amely a gyermekek és a kiskorúakat védi állítólag. Nyilvánvaló az, hogy a szociális politika és a családpolitika is érintett. Ez a politika általában tagállami felelősség. Tehát európai jogi alapon nem lehet Litvániát kritizálni. Ez a litvány törvény semmilyen nemzetközi egyezményt, semmilyen európai jogi aktust nem sért. Véleményem szerint a gyermekek védelmét szolgálja, és pedig azért, mert megkönnyíti a szülőknek azt, hogy védjék gyermekeiket olyan képek, információk továbbításától, amelyek véleményük szerint a gyermekek fejlődésére káros kihatással vannak. Nagyon fontos precedens is lehet ez a dolog. Grazie la parola all'onore. Köszönöm. Paleckis úr kap egy percre szó. Eh, grazie, ácsú pirmininke. Pirma karta Európos Parlament. Köszönöm szépen, elnök asszony. Első alkalommal az Európai Parlament történetében a tisztelt ház a litván parlament lép, cselekvését vitatjuk meg egy nem túlzottan kedvező kontextusban. A törvénytervezetnek a szerzői voltak szándékaik, és szerettek volna valamit elérezni, és létrehoztak egy olyan törvényt, ami a 21. Eh, századi Európában nem megfelelő. A litván parlament meggyőződése, hogy objektívan és tisztességesen járt el. Úgy gondolom, hogy ez a vita és ez a határozott reagálása a bizottságnak és a tanácsnak egyértelmű jelzés a litván jogalkotóknak, hogy nem szabad visszamenni a középkorba, hanem előre kell tekinteni az európai államok ö, hagyományának megfelelően, és vitát kell folytatni. Köszönöm, Wikström képviselő asszony kap szót. Igen, Tisztelt elnök asszony, minden ember egyenlőnek születik, és minden ember egyenrangú. Éppen ezért a parlamentnek eh, be kell mutatnia, függetlenül attól, hogy milyen tagállamról van szó, hogy az Európai Unió ragaszkodik ehhez. A nyíltság, a szabadság és a tolerancia európai alapértékek. És eh, a újjá választott bizottsági elnök azt mondta, hogy olyan új tárcát fog létrehozni, amely az alapvető emberi jogok betartásával foglalkozik mag. Most pedig nagy aggódással hallom, hogy egy olyan ország, mint Litvánia, amely átélte a diktatúrát, saját maga olyan törvényt hoz, amely guztustalan és az intoleranciát támogatja, a szabadság korlátozását. Mi, akik a demokratikus elvek alapján állunk, elítéljük, határozottan elítéljük ezt a litvány törvényt. És emlékezzünk arra is, hogy a legnagyobb érték a szerelem. Grazie. Köszönöm. Most Záborská asszony kapszott egy perc. Grazie, signora Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Litvániát azért ítélték el, mert a van egy olyan törvény, amelyik a gyerekeket próbálja védeni attól, hogy szexualizálódjon a társadalom. Ez egy manipuláció, egy jogszöveget használnak fel erre. Ez a ház pedig nem veszi figyelembe, hogy egy nemzeti parlamentnek igenis vannak legitim cselekvényei. Ezért az emberi jogi ügynökségeket is megkérték, azok ugyan nem jogosultak arra, hogy a nemzeti törvényeket vizsgálják. Mit gondolnak a most az írek majd a népszavazás előtt, hogy ez a ház bírál egy olyan törvényt, ami a családot és az életet kívánja védeni. Nagyon sajnálom, hogy ebben a házban nem tartjuk tiszteletbe az európai értékeket, a diversitást és a szülőknek azt a jogát, hogy a gyerekeiket olyan szellemben neveljék, amiben ők akarják. Köszönöm. Most visszaadom Malmström miniszterasszonynak az szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nyilvánvaló vált, hogy mi a három intézmény véleménye ebben a vitában. Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, a toleranciát, az egyén sérthetetlenségét és a diszkrimináció tilalmát. Ez pedig a szexuális beállítottságra is vonatkozik. Az európai együttműködésben ezek az értékek alapvetőek, és ez jól is van így. A tagállamok kötelesek ezeket az értékeket figyelembe venni. Az elnökség aggódik a jelenlegi helyzet miatt, de tudjuk, hogy Litvániában a törvény vita tárgya. Ugyanúgy, ahogy Litvániában is az elnöknek Európai Uniós biztosi háttere van, tehát pontosan tudja, hogy az Európai Unióban eh, menny, mik a kompatibilis eh, jogszabályok. A bizottságnak szeretném megköszönni, hogy ennyire félreérthetetlenül fogalmazott. Hát köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, miniszter asszony. Most pedig Barró biztos kap szót. Csatlakozom miniszterasszony végszavához, és mindössze azt remélem, hogy az a munkacsoport, amelyet Gribovszka asszony hozott létre, lehetővé fogja tenni, hogy elkerüljünk egy olyan törvényt, amely bizonyos tekintetben összeütközésbe kerülne az európai joggal. Hangsúlyozni kívánom, hogy attól tartottunk valóban, hogy a törvénynek egyes rendelkezései ellentétesek, például az audiovizuális szolgáltatásokról és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvekkel a családjogról nem hozhatunk törvényt, mert ez a tagállami hatáskörbe tartozik, de a jelenlegi vita is azt mutatja, hogy valószínű, hogy a dolgokat a megfelelő helyen kell értékelni, illetve nemzeti szinten is jobban kell fellépni, nevezetesen Litvániában. Köszönöm szépen biztos úr, öt állásfoglalási javaslatot kaptam, a szavazásra holnap kerül sor, most pedig lezárom a vitát.